liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, megkezdjük az ülést, illetve folytatjuk a tegnap ülési jegyzőkönyvét, illetve az elfogadott szövegeket. Elolvashatják, rendelkezésre állnak. Van-e ezzel kapcsolatban kifogások? Nincsen ilyen, akkor ezzel elfogadtuk a jegyzőkönyvet. A napi rendünk első pontja